asszonynak. Holnap lesz a jelentésről a szavazás. Napirendünk következő pontja Zaborska asszony jelentése, nemek közötti megkülönböztetésmentesség, nemzedéke közötti szolidaritás. Elnök úr, igen, tisztelt kollégák, biztos asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának az együttműködésért, a saját kezdeményezésű jelentésem elkészítését segítették a kollégák. A szakbizottságban a szavazás megelőzően átfogó elmélyült vitát folytattunk le a jelentésemről. A generációk közötti szolidaritás tulajdonképpen közjónak tekinthető, de sajnos a nemzeti van és számviteli rendszerekben nem mutatják ki a nem formá, formalizált munkát, és ez diszkriminációt jelent. Nők és férfiak egyaránt kell, hogy választhassák azt az életformát, ami boldogá teszi őket. A társadalom ezt a lehetőséget kell, hogy biztosítsa, és nem szabad szabad hátrányosan megkülönböztetni az ilyen nem formalizált munkát végzőket. A megkülönböztetés tilalma, tehát a fő gondolata a jelentésemnek. A foglalkoztatás kapcsán is kulcs szerepe van ezeknek a kérdéseknek. Lehet, hogy túlzottan technikailag tartják ezt a jelentést, de az emberi dimenzió áll a középpontban, hiszen valamennyien családi és társadalmi kapcsolatokban élünk és éppen ezért megpróbáltam a szolidaritást tágabban értelmezni. Ez nem csak a, nem szűkíthető le a gyermek gondozásra, hanem ezt ki kell terjeszteni a szüleinkért, az idősekért és más családtagokért végzett munkára, gondoskodásra. És a szolidaritás ki kell, hogy terjedjen az emberi méltóság, az élet a tiszteletére, a környezet védelmének a kérdésére. Ide tartozik a szociális igazságosság kérdése, és ez Európa jövőjének alapja. Ez mindenképpen egyik legfontosabb közjó a e, polgárok számára. Ezért van mindenképpen szükség arra, hogy e, egy e, pozitív és nagyon explicit módon értékeljük ezeket a kérdéseket. Az EU meg kell, hogy alkossa a politikai kereteket ezen célok eléréséhez. Rendszerint a nők az elsők, akik, tan, akik valóban gyakorolják a generáció közötti szolidaritást. Különböző matematikai modellek alkalmazásával is bizonyították már a házi munka nagy értékét, és demográfiai kutatások is kimutatták, hogy a nők GDP-hez való hozzájárulása jóval magasabb lenne, hogyha ezt a nem fizetett munkát elismernék, illetve megfizetnék. A múlt helyett azban a jövőbe kell néznünk, és meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nemzetek közötti szolidaritást nők és férfiak egyaránt gyakorolhassák. Az EU fellépésére van szükség, hogyha komolyan vesszük azt, hogy küzdeni kell a diszkrimináció minden formája ellen. A néppárt támogatja ezt a diszkrimináció ellenes politikát, ami a nők és a férfi férfiak tevékenységének egymás kiegészítő jellegét is kiemeli. Nagyon sok konzultációt folytattam nőkkel, civil szervezetekkel, tiszteletben tartottam a parlament három frakcióközi csoportjának a véleményét, és a jelentésemet a FEM szakbizottságban egyhangulag fogadták el. Most azt kérem, hogy a kollégák a holnapi szavazáson is támogassák a jelentésemet. Elnök úr, úgy vélem, hogy Zaborszka asszony egy roppant fontos jelentést készített ismét, mert társadalmunkban ez egy valóban fontos kérdés. A függőség a jövőben valószínűleg egyre fontosabbá válik majd a demográfiai tendenciák miatt, az egyre idősödő társadalom miatt. A gyermekek nevelése továbbra is elsősorban női feladat, ezért olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek segítenek a nőknek abban, hogy a munkaerőpiacon aktívan maradjanak, miközben a családi élet körülményeit javítják. Segíteni kell nekik összehangolni a munkát a családi élettel. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban több eh, kezdeményezést is tett. A konzultáció során az európai szociális partnerekkel eh, hosszasan eh, egyeztettünk eh, a hozzátartozók ápolására kivehető szabadsággal kapcsolatban, illetve arról, hogy európai szinten mit tehetünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a infrastruktúra és a szolgáltatások modernizálását, javítását. Az Európai Szociális Alapon keresztül természetesen társfinanszírozunk nemzeti és helyi szintű kezdeményezéseket ezen a terren. A nyílt koordináció módszere a szociális védelem és a szociális befogadás terén különösen nagy figyelmet szentel a nyugdíjrendszerek modernizálásának, annak érdekében, hogy figyelembe vegyük azt, hogyha valaki hosszabb ideig a munkán kívül van, azért, hogy a hozzátartozóit ápolja. Természetesen ezért a parlamente, főként Zaborszka asszonynal továbbiakban is együtt fogunk működni e témában, és gratulálunk a kiváló jelentéshez. Merci beaucoup. Köszönjük szépen, Reding asszony. A szavazásra pedig holnap? Igen, holnap kerül sor. Parancsoljon kollégina. Ήθελα να παρατηρήσω ότι hogy αυτή την έκθεση που ψηφίσατε jelezni, hogy ennél a jelentésnél szinte egyhangúan elfogadtuk a Nőjogi Bizottságban. Nos, van egy alternatív indítvány, amelyet előterjesztett néhány kolléga itt a házban és holnap szavaznunk kell, ön azt mondta elnök úr. Szavaznunk kell, döntenünk kell ezen jelentés és néhány kolléga indítványok között az egyik, a másikat kvázi kioltja. Nem szavazhatunk a plenáris ülésen két szövegről. Nem is tudjuk mind a két kollégát meghallgatni, és ugye hát vitát sem tudunk folytatni, mert nem szólhatunk hozzá. Azt hiszem, hogy ez egy olyan szabály az új ügyrenden belül, amelyen el kell gondolkozni. Igen, mondja az elnök, kedves kollégák. Doyle asszony is hasonló eh, témában nyilatkozott, a 45 per 2-es cikkely alkalmazásáról van szó, amely nagyon is leszűkíti, korlátozza a hozzászólási lehetőséget, csak a jelentéstevő kap szót, de az elnökök értekezetén így döntöttek, és eh, az eljárási szabályzatunkat megfelelően kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot tegyünk bizonságot de hát ez a szabályzat most érvényben van, nyilván figyelembe vesszük az ön véleményét. Van egy utolsó napi rendi pontunk, Hábel kolléga jelentése, a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés, az innováció serkentése a fenntartható minőségi európai közszakadtatások érdekében. That... Köszönöm szépen, elnök úr. Jó, hogy Redding asszony ma itt ma este.